Európa forduljon a nők és a férfiak felé, Európának van történelme, és Európa legyen a kultúra Európája. Most itt többről van szó, mint egy egyszerű beruházásról, egy pénzügyi eszközről. Az InvestEU program egy új Európát, a klímaváltozás elleni fellépést és a paradigmaváltást is támogatja. Európa ma progresszív módon kell, hogy építkezzen, egy olyan Európára van szükség, ami kapcsolatot teremt az állampolgárokkal, egy ambíciózus európai reményt támaszt. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Pekit úr kap szót az ECR nevében. Tisztelt kollégák, az Invest EU programmal fenntartható innovatív projektekbe és vállalkozásokba tudunk beruházni, 40 milliárd euróról lesz szó európai garanciákban. Nem támogatásról beszélünk, hanem garanciáról, ami azt jelenti, hogy fontos szektorokban nagyon sok beruházást tudunk vonzani. Így innovatív termékeket tudnak majd létrehozni ezek a szektorok, anélkül, hogy nagy Európán kívüli donorokra kéne hagyatkozniuk. A meglévő eszközök mind egyetlen instrumentum alá kerültek most, ez nagyszerű megközelítés szerintem, minden leegyszerűsödött, a nemzeti bankok, amelyek támogatják ezeket a beruházásokat, fontosabb szerepet kapnak, például a flamand bankok is, központi szerepet tudnak majd vállalni az én országomban. Azt gondolom tehát, hogy nagyon jó eredménnyel fog mindez járni, változtást, változást és új különbséget tudunk hozni a beruházások területére. Szerintem nagyszerű az utolsó plenárist ezzel zárnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE frakció nevében Giring asszony kap szót. Geachte voorzitter, commissaris, beste collega's. Elnök úr, biztos asszony, kollégák. Az EFSZ-t követően az Invest EU rendkívül fontos szerepet fog játszani a következő parlamenti ciklusban is. Nagyon fontos irányba mutat, hiszen az egyik tanulság, amelyet levonhattunk a 2008-as válságból, az nem más volt, mint hogy a stabil gazdaság e, olyan gazdaság, amelynek kulcs a beruházás. 650 e, milliárd plusz beruházási alapot jelenthet ez a program, ami jövőre tett ígéret, E, elsősorban az innovációba, a kutatásba, a digitalizációba e, e, való befektetés jelentheti azt, hogy ezek a területek lesznek a leg, hogy Európa lehet a legvonzóbb befektetési környezet a világ kreatív elmei munkavállalói számára. Kollégáim, számoljuk fel azt a beruházási szakadékot, amely tátong Európa és a világ más részei között. Köszönöm, mondja az elnök. Papadimolis úr jön a GUE nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az eredeti kezdeményezéshez képest ez egy eh, továbbfejlesztett változat, de messze van attól, amire szükségünk van. Eh, több beruházásra van szükségünk. Egy globális beruházási eh, tervre az Európai Unió egész részéről tulajdonképpen mm, még mindig a levegőben lóg, hiszen az új éves pénzügyi keret még nem nincs hatályban, és a bizottsági javaslatokban szereplő összegeket csökkenteni igyekeznek, és nem növelni, mint az Európai Parlament javasolja. E, a GUE frakció is, e, annak e, árnyékent is tevéjeként magam is részt vettem ebben a munkában, igyekeztünk a bürokráciát csökkenteni, a jobb földrajzi lefedettséget teremteni, lényegesebb mértékben bevált, bevonni a KKV-ket és nagyobb forrásokat rendelkezésre bocsátani beruházáson keresztül a klíma problémák megoldására. Mégis úgy érzem, hogy ambiciózusabb javaslatokra van szükség, ezért további módosítókat fogok ebbe az irányba benyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A zöld frakció nevében Szolé úr kap szót másodpercben. Biztos úr, kedves kollégák, biztos azon kedves kollégák, az Invest EU elsősorban olyan eszköznek kell, hogy legyen, amely fenntartható gazdaságot teremt. Ebben az értelemben üdvözöljük és ünnepeljük azt, hogy a klímaváltozással szembeni intézkedések költségvetése megnőtt határozatnak kell lennünk annak érdekében, hogy a párizsi célkitűzéseket tudjuk teljesíteni. Az Invest EU-nak mindenféleképpen a fenntartható beruházások beruházás elveit kell szem előtt tartania. A parlament világosá tette, hogy a nukleáris és a földgáz nem tekinthető fenntartható energiaforrásnak és fenntartható beruházásnak. Ezért szeretnénk a pénzügyi ágazatot is arra kérni, hogy olyan ágazatokat támogassanak, amelyek a fenntartható gazdaság alap elemeivé válnak, válhatnak. A védelmi célkitűzések nem feltétlenül az a terület, amelyet az investorúval kellene finanszírozni, vannak közvetlenül fontosabb célok. De visszatérve a kritikák után a pozitívabb megfigyelésekre, megízésekre, úgy gondolom, hogy a regionális bank, banki szereplők is szerepet játszhatnak a az összegek címkezésében, hiszen ők jobban ismerik a helyi környezetet, a helyi viszonyokat, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőknek a kiváló munkájukhoz. Köszönjük szépen, most pedig Ánot képviselő kap szót, tessék parancsolni Ánot képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az utolsó alkalom, hogy felszólalok az Európai Parlamentben. Nem eh, keresem, hogy újra megválasszanak. 2014-ben egy Brexit mandátummal választottak meg, és igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy mandátumot beváltsam. A 2015-ös eh, választások eh, irányba állították a Brexit hajóját, aztán az a népszavazás megerősítette Brexitet, a britek tehát négyszer tettek hitet a Brexit mellett. Ezért roppant furcsának tartom, hogy három év elteltével az InvestEU projekttel egy 40 milliárdos projektről cserélünk eszmét, és sok száz milliót akarunk kiszórni az ablakon, ugyanakkor nem tudjuk, hogy az Európa Egyesült Királyság a következő pénzügyi hétűs pénzügyi terv része lesz-e, vagy sem. Nem lehet ez garantálni, hogy része lesz. Március 29, aztán április 12, június 30, október 31. Ezek csak határidők voltak. Én azt kell, hogy mondjam, hogy itt a brit kormány nyakosságát kell kikritizálni. A britek négyszer elmondták, hogy ki akarnak lépni az Európai Unióból, és a következő választásokon majd megint elmondják. Ezért a Brexit párt minden közvelemű kutatást vezet. Frank Sinatra azt mondta, közeleg a vége, hamarosan lehull a vasfüggöny. Ugyanakkor nekünk azt kell mondanunk, hogy I didn't do it my way, nem a saját számíze szerint, hanem a választók száma szerint, száíze szerint léptem fel, és a jövendő politikusainak is így kell eljárniuk. Köszönöm szépen, most pedig Maletics képviselőasszony, kap szót, tessék Maletics asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Fernandes és Gualtieri kollégáknak a kitűnő megállapodáshoz, amely az új Invest EU program kulcselemeit tartalmazza. <clears throat> Ahogyan a biztos mondtam, ez egy nagyon jó kezdeményezés, és jól ösztönzi a jövendőbeli beruházásokat, illetve pályára állítja a beruházási politikát. Negyedjére cserélünk itt eszmét a plenárison az InvestEU programról, ez azért nagyon fontos, mert ezt a programot a tagállamokban is végre akarjuk hajtani, és láthatóvá akarjuk tenni. Nagyon fontos az is, hogy olyan projekteket finanszírozzunk, amelyek nem jutnak hozzá a kereskedelmi piacon a finanszírozási forrásokhoz. Fontos az, hogy az innovációba, a startupokba, ruházzunk be, akiknek el kell érniük a business scale-t, a léptéket, és azokat is helyzetbe kell hozni, akik új esélyét kívé, igényelnek. Olyanokra van, olyanokat kell támogatni, akik nem férnek hozzá a kereskedelmi hitelekhez. Ugyanakkor a földrajzi elosztásra is figyelni kell. Az EFSI mindig a fejlettebb országokat vette ö, a célba, de most a kevésbé fejlett országokra is figyelni kell. Köszönöm szépen, Beres asszony, tessék másfél percben. Elnök úr, biztos asszony, ennek a szövegnek az elfogadása, az investeu program létrehozása összhangban van azzal, amit ez az Európai Bizottság vállalt, hogy a, beindítsa a Juncker tervvel a beruházásokat, és ezt támogatta az Európai Szocialisták frakció is. 2015-ben, és kezdődött ez a program, 2017-ben megújítottuk. A pénzügyi támogatást várjuk, és a több éves pénzügyi keret 2021-27-es időszakára vonatkozó tárgyalások még váratnak magukra, de akkor is üdvözlendő ez a program. A kormányzás módszere jobb, egyensúlyt fog teremteni, az Európai Bizottságnak is ez volt a célja, az Európai Bizottság másik végrehajtó szervek, például a Nemzeti Fejlesztési Bankok között jobb egyensúly lesz. Ez a program azon beruházási, kulcsfontosságú beruházási tervekben fog, területeken fog megnyilvánulni, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az infrastruktúra, fenntartható infrastruktúra, illetve a szociális beruházások területét emelném ki, ide tartoznak a kulturális és kreatív tevékenységek is. Azonban oda kell figyelni két dologra, az egyik a kalibráció kérdése az környezeti ambíciók tekintetében. Nagyon fontos, hogy ez a kötelezettségvállalásunk homlokterében legyen, nagyon fontos, hogy a több éves pénzügyi keretből nagyon jelentős összegeket költsünk az európai gazdaság zöldítésére. A másik pedig az EBB alapszabálya, az Európai Bizottság ismét privilegizált partnert tett belül, csinált belőlük. A következő parlament az EBB kormányzására majd oda kell, hogy figyeljen, szerintem ez ugyanis nem optimális, és a mi parlamentünknek is beleszólási jogot kell majd kérni. Köszönöm, elnök úr. Most pedig Metz képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az InvestEU különösen a kis és középvállalkozásokat célozza annak dacára, hogy a vannak olyanok, akik más irányba akartak el menni ezzel a javaslattal. Az Európai Tanácsadói Platform jobb információt fog nyújtani, és jobb földrajzi elosztást. Nagyon fontos az is, hogy a, az elérendő klímacélok figyelembevételét is bevegyük az értékelési folyamatba. Az InvestEU projekt nagyon fontos, hogy a védelemhez kapcsolódó projekteket, illetve a nem a ö, klímacélokat támogató projekteket ne támogassa, például a repülőterek fejlesztését ne nagyon sok európai támogatna olyan programokat, amelyek azonban károsítanánk a bolygónk jövőjét, de ezt nem tehetjük meg. Köszönöm. Post Pichel képviselő, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Kollégáim már sokat mindent elmondtak a beruházási tervről. Az InvestEU számomra egy nagyon fontos projekt. Az EFSI-vel szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen kezdeményezéseknek nagyon is megvan a maguk értelme, és nagyon fontos, hogy az olyan területekre is koncentráljunk, ahol a, pénz, a kereskedelmi finanszírozás nem működik jól. Üdvözlöm tehát, hogy ez a projekt a kis és középméretű vállalkozásokra koncentrál, a kutatás és a fejlesztés céljait is figyelembe véve. Úgy gondolom, hogy ez a projekt a jövőben az európai gazdaságot is jobban helyzetbe hozhatja azáltal, hogy multiplikációs hatással rendelkezik majd, hiszen az InvestEU pénzforrásait garanciára is fel lehet majd használni. Örülök annak, hogy az FC tanulságait levonva egy új útra térünk, és ilyen módon a következő pénzügyi időszakban is lesz beruházás fejlesztési programunk, amely figyelembe veszi az FC-ben szerzett tapasztalatokat. Remélem, hogy a következő parlament véglegesíti majd ezt a programot, és ezért ez majd útjára indulhat 2021-től. Köszönöm. Most pedig Komisszária. Biztos asszony. A spanyol szocialisták e, azt várjuk, hogy a megszorítások politikának végre végre szakadjon, és végre e, lökést adjunk a fogyasztásnak, lökést adjunk e, a termelésnek, hogy ki tudjunk végre lábani a válságból. A Juncker plan, tervben résztvevő felek hozzájárulása rendkívül fontos volt, és úgy gondolom, hogy fontos elismerni azt, hogy milyen előrelépésekre kerül sor annak érdekében, hogy egy új féle eszközt hozzunk létre az EU Invest olyan fajta beruházásokat tesz lehet létre, amelyekre e pillanatban szükségünk van, de nem szabad elfelelkeznünk arról, hogy a Juncker terv e, egy anticiklikus tervként e, e, született meg, Európának pedig pontosan ugyanezt a politikát kell követni, egy anticiklikus gazdaságpolitikát. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Pan Buda, półtorej minut. Buda úr, a következő felszólaló. Köszönöm szépen elnök úr. Én is szeretnék gratulálni jelentéstevőknek. Az Invest EU az egyik legfontosabb politikája az EU-nak, és az a célja, hogy a magánberuházásokat mobilizálja, megfelelő garanciákat biztosítva az egész e területén, garanciákat és biztosítékokat nyújtva a magánberuházóknak, és a cél egyértelmű, jobb életet biztosítani minden európai polgár számára a verseny növelésével, a verseny képesség növelésével, az innovációval, az újítással, a digitalizációval és a források felelős felhasználásával. Jelen pillanatban a beruházások csak bizonyos tagállamokban összpontosulnak, a jövőbeni projektek megválasztása során tehát azonban törekednünk kell arra, hogy valamennyi tagállamot érintve kiegyensúlyozott legyen a megközelítésünk a KKV-k rendkívül fontos gazdasági szerepet játszanak az Európai Unióban, azonban igen bonyolult eljárásokkal kell ők valahányszor beruházáson gondolkoznak. Az Invest EU-nak számukra is támogatást kell nyújtani az eljárások egyszerűsítével, egyszerűsítés, egyszerűsítésével és az adminisztráció csökkentésével, mind helyi, mind EU-s szinten. A kisebb helyi projekteknek is vonzóbbnak kell lenniük, amikor a helyi forrásokat igyekeznek maximalizálni, és innovatív termékek létrehozására törekszenek. Úgy gondolom, hogy mindenképpen a, a nem szennyező közlekedési ágazatokat is támogatni kell. Elnök, köszönöm szépen. Rübik úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Még szeretném köszönni Karasz kollégámnak a munkát. Aki a KKV csoportot vezeti, hosszú évek óta elkötelezetten dolgozik a KKV-k helyzetbehozás <laughs> érdekében. Én is ezen a területen dolgozom 25 éve, és eh, emlékszem, amikor még a több éves programot létrehoztuk a kis és középvállalatok támogatására 2001-2005 között, Ebben az időben 450 millióval rendelkeztünk, a 2007-2013-ig terjedő programban pedig az Entrepreneurship és Innovation programot már 2 milliárddal támogattuk, végezetül pedig a kkv támogatását szolgáló program 3 milliárdot ért, az FC-vel pedig 500 milliárdot mobilizáltunk, most meg ezer milliárdot körülbelül. Ebből láthatjuk, hogy európai szinten a beruházási politikát komolyan veszünk. És hogyha azt tudjuk, hogy az éghajlat beruházásokra irányozzuk elő a beruházások felét, ebből láthatjuk, hogy Európa egy nagyon modern, jövőbe mutató politikát folytat, és ez számunkra iránymutató. Köszönöm szépen Biankovskam biztos asszonynak a munkáját, de tudjuk, hogy nem mindig egyszer a kkv támogatása, de most minden sikerül, és köszönöm ezt neki. Köszönjük szépen! Marias képviselő kap szót a spontán felszólalók körében. Marias képviselő. Köszönöm szépen. Elnök úr, az InvestEU program tényleg sikeres lehet, és hozzájárulhat a munkahelyek megteremtéséhez. A képességek, készségekbe való beruházást is támogathatná, de ugyanakkor a Juncker terv, vagy az FC terv hiányait, hiányosságait el kell kerülni. Éppen Görögországban láttuk, hogy az FC pénzei voltak éppen az európai multinacionális cégek beruházásait szolgálták. Például a Fraport eh, frankfurti eh, repülőtereket üzemeltető eh, társaság vásárolta meg a görög repülőtereket, a trojka kényszerítette erre bennünket. Az Európai Beruházási Bank hiteleiből finanszírozták ezt, meg a görög bankoktól és kaptak pénzt, és a regionális repülőtereket kvázi megkaparintották. Eznek a programnak más irányba kell haladni, a kis és középvállalatokat valóban helyzetbe kell hozni. Köszönöm szépen. Most Bienkowska, a biztos asszony kapszót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, köszönöm ezt a vitát. Köszönöm a pozitív hozzászólásaikat a programmal kapcsolatban. A fő konklúzió, amit le tudok vonni ebből a vitából, az, hogy óriási többséggel támogatják az Investeu programot. De hallottam és feljegyeztem azokat a magas elvárásokat is, illetve azokat az ajánlásokat is, amelyeket a programhoz fűztek. Ezeket magammal viszem, és a program előkészítése során figyelembe vesszük őket a bizottságban. Köszönöm szépen még egyszer a támogatásukat, az előadókét és mindannyiuk, mindannyiukét. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, végül Fernándes úr, a jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen a közszektorba való beruházás nagyon fontos, a magánszektori beruházás is fontos, és a magánkezdeményezések támogatása, az Európai Unió versenyképességének erősítése, a vállalkozói kedv és a startupok támogatása, a produktivitás és az Európai Unió versenyképességének a növelése egyszerre. Ezek azok útjai annak, hogy jobb fizetéseket tudjunk a magán és a közférában is biztosítani. A közférában a beruházások tekintetében az fontos, hogy a kormányok játsszák a szerepüket. Sajnálatos módon Portugáliában, az én országomban, a jelenlegi beruházási terv kontextusában a kormány és különösen a volt miniszter Pedro Márquez egyetlen eurót sem használt fel a rendelkezésre álló alapokból. A Juncker terv csak úgy, mint az Invest EU, akkor használható, hogyha a magánszektor és a közszektor is játsza a saját szerepét ebben. Az Európai Parlament ennek a programnak az elfogadásával 700 millió eurót bocsát rendelkezésre. Ennek megfelelő földrajzi elosztását szeretnénk látni, azt, hogy az úgynevezett beruházási tanácsadó platformokat erősítsék meg. Ez elengedhetetlen, ugyanis minden tagállamban kell, hogy legyenek nemzeti platformok is, amikkel támogatni lehet a beruházókat, és érdemes olyan regionális tanácsadó platformokat is létrehozni, amelyek segítik az embereket akkor, amikor a pályázatukat benyújtják. És így tudunk megfelelő felhasználást biztosítani az InvestEU programból ajánlott finanszírozási forrásokból, amivel több növekedést, versenyképességet, jó munkahelyet és gazdasági erősödést tudunk elérni, egy inkluzívabb Európát. Elnök, köszönöm szépen! Ezzel lezárom a vitát. Ez volt ugyanis a mai és az én parlamenti ciklusomban az általam elnökölt utolsó plenáris mm, tárgya, vagy vita. Holnap fogunk szavazni erről a témáról, holnap 8.30-tól 2-ig ülésezünk. A napirend az internetes oldalunkon elérhető, ezzel most berekezteném, de még Rübig úr szót kér. Igen, tisztelt elnök úr, a plenáris nevében meg szeretném köszönni önnek az ülés vezetését. Példaértéki volt, és minden jót kívánok önnek. Köszönöm szépen, remélem, hogy más alkalmak, más feltételek mellett találkozunk majd a jövőben. Köszönöm szépen az elismerő szavakat. Köszönöm szépen.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 Domnul președinti! Az elnök. Hello. Thank you. Servus. Ședința este reluată. Megnyitom az ülést, Ez azaz tehát folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvem és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak, van-e bárkinek észrevétel, úgy látom nincs, ezzel a jegyzőkönyve elfogadásra került. Ezzel már is az első napi rendi pontra térünk rám. Ez pedig Robert Metzola jelentése Európai Határ és Parti Őrség. Metzola szúnyi a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Amikor megkaptam ezt a jelentést, ezt a dossziét, senki nem gondolta volna, hogy hat hónap elteltével, kevesebb, mint hat hónap elteltével a javaslat elkészítése után, bemutatása után jelentéssel tudunk előállni. Intenzív idő volt ez, hosszú időbe tellett a technikai részletek megtárgyalása, de a kollégák, az árnyék jelentéstevők jó szándékának, a tagállamok és a bizottság jó szándékának köszönhetően egy új rendszerben egyeztünk meg, amelyre mindenki büszke lehet. A tárgyalások során figyeltünk arra, hogy a védelemre szorulók azokkal igazságosaknak kell lennünk, szigorúnak kell lennünk azokkal szemben, akik nem rendelkeznek semmilyen fajta jogcímmel, és nagyon szigorúan kell elbánni azokkal, akik az emberek kiszolgáltatottságán élősködnek. Ma arról szavazunk, hogy megerősítsük ezt a jogszabályt, és mindenfajta és a várakozások szerint sikerül majd meghaladnunk a problémákat, és sikerül egy biztonságos rendszert kiépíteni. Az a fontos, hogy a határok, külső határok biztonságosak legyenek, és hatékonyan fel tudjuk lépni a bűnözés ellen. Ráadásul biztosítsuk a védelemre szoruló emberek védelmét, és igazgassuk, kezeljük a migrációt. Biztosítanunk kell a külső határokat, és meg kell teremtenünk azt, hogy a tagállamok megfeleljenek a rájuk háruló felelősségnek, így tudjuk a migrációs válságot kezelni. Ez a jogszabály nem az egyedüli ö, megoldás, de alapvető jelentőségű. Hogyha a 2015-ös válsághoz hasonló válság tör neki, ütné fel a fejét, akkor a külső határon lévő országok, Málta és Gozó, öm, extra határrendőröket kapnának a helyzet kezelésére. Az elmúlt hónapokban kialakított tárgyalás, a tárgyalás, mely az elmúlt hónapokban folyt, nem csak a tízezer emberről szólt hanem arról is, hogy a visszafordítás hatékonyságát megnöveljük. Segíteni fogjuk a tagállamokat, például az eh, szabálytalan migránsok, az illegális migránsok azonosításában, és abban, hogy akinek szüksége van rá, úti okmányokat kapjon. Büszke vagyok arra, hogy az ügynökség új szerepet is kapott, jelesül, hogy az alapjogokat is védje, minden ember jogát tiszteletben kell tartani. Ezt meghatározza az ügynökség munkáját. Fontos, hogy új védelmi szintet tudjunk kialakítani, olyan európai értékeken állva, amelyek nagyon fontosak számunkra az ilyen érzékeny kérdésekben is. Az Európai Unió meg kell, hogy védje az alapjogokat, különösképpen akkor, amikor erre a legnagyobb szükség van. Köszönöm szépen, most pedig Avramopoulos biztosi a szót tessék. Köszönöm szépen, elnök. Milyen volt az e kiejtésem? Jó? Nagyszerű. Hát beletelik egy kis időbe. Kedves kollégák, nem rejtem véka alá, hogy azt gondolom, hogy az európai határ és parti őrség az egyik legfőbb eleme egy átfogó migrációs politikára szóló javaslat tervezett csomagnak. Meg is kell erősíteni az európai határ és parti őrséget rekordidő alatt, közös erőfeszítéssel. Nagyon jól tudjuk, hogy mennyire komplex a jogalkotási eljárás, és mindannyian egyetértünk abban, hogy tudván ezt nagy eredmény, ami előttünk áll. Szívéből köszönöm Mecola asszonynak a munkáját, és az összes árnyék előadónak, valamint a román elnökségnek is a munkáját, mert jó, kiegyensúlyozott kompromisszumot sikerült találnunk ezzel javaslattal kapcsolatban. E megállapodás megmutatja, hogy amikor együtt dolgozunk, valódi eredményeket tudunk elérni, és meg tudjuk mutatni az állampolgároknak, hogy az Európai Unió hajlandó és képes is lépéseket tenni. Amikor a válság, amikor bizonyára emlékeznek rá, 2015 nyarán a csúcsára érkezett, Európát ez meglepte. Európa nem állt készen. Az irregulárisan érkezők hullámaival szembesültünk a keleti és déli határakon a földközi tenger térségében, és ekkor tudtuk, hogy határozott fellépésre van szükség. Nem volt azonban összehangolt európai határügynökség, nem voltak hotspotok, nem volt operatív jelenlét a terepen Európai Uniós szinten. Az európai menekültügyi rendszer nem felelt meg a céljának az informatikai rendszereink nem beszélgettek egymással, és a megközelítésünk a harmadik országokkal való kapcsolatfelvételben töredezett volt. Kénytelenek voltunk azonnali és hosszú távú intézkedéseket is hozni, és párhuzamosan küzdeni ezeken a frontokon. Most, négy évvel később, bárki, aki át akarja irreguláris módon lépni a külső határainkat, őt személyazonosítás alá vetjük, levesszük az új lenyomatát, és bekerül egy rendszerbe. A határ és parti őrség megerősödött, vannak határőrizeti biztonsági és ellenőrzési rendszereink, amelyek egyre inkább interoperábilisak. Az új rendelettel, amiről ma vitát folytatunk, még többet tudunk majd elérni. Az egyik kulcs eleme az Európai Határ és Parti Őrség készenléti alakulata, amelyet fokozatosan, de gyorsan létrehozunk, felállítunk 10.000 fővel 2027-ig. Mindazonáltal az első bevetéseket már 2021. január 1-én megkezdhetjük. Ennek a javaslatnak egy másik kulcsfontosságú eleme egy nagyon fontos változást jelez. Ennek az ügynökségnek lesznek végrehajtó hatásköre rendelkező állandó tagjai is. Ez azt jelenti, hogy a határőrizeti és visszatérési feladatokat saját jogukon fogják a saját állomány tagjai elvégezni. A befogadó tagállam továbbra is felelős marad a cselekmények irányításáért, amik a területén zajlanak. Bár a befogadó országnak a hatóságai fogják irányítani, de például lehetővé válik ezen állandó alkalmazottaknak a dokumentumok ellenőrzése, a dokumentumok pecséttel való ellátása, a belépés megtagadása és azoknak a feltartóztatása, akik illegális módon lépték át a határt, valamint segíthetnek a visszatérési eljárások végrehajtásában is. A kiutasítási parancsokat végrehajthatják, illetve elkísérhetnek az országon kívülre olyan nem Európai Uniós állampolgárokat, akik illegálisan léptek be. Ez az állomány közös képzést fog kapni, hogy a legmagasabb szakmai standardokat tiszteletben tartsák és alkalmazzák, és közös operatív kultúra alakuljon ki. A kompromisszum biztosítani fogja, hogy az ügynökség jobban és aktívabban tudja támogatni a tagállamokat a visszatérés területén, hogy javítsa az Európai Unió reagálását a hosszú távon fennálló kihívásra, amit a migráció jelent. Karcsúsítani fogjuk az alapjogi jogok tiszteletben tartásának a felügyeletét az ügynökség tevékenysége során, az alapjogok tiszteletben tartása minden Európai Uniós cselekvésben központi szerepet kell, hogy vállaljon, ezen ügynökség esetében is. Az illetékes hatóságok tiszteletben fogják tartani az alapjogokat, amelyeket az alapjogi kartában lefektettünk. Az ügynökség szorosan együtt fog működni a jövőben létrehozandó Európai Menekültügyi Ügynöksége a menekültügyi eljárásokban. Az ügynökség segíteni fog abban is, hogy biztosíts, hogy azok, akikre nem illet meg a nemzetközi védelem, visszaküldjék, mértlem az alapjogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett. Miután a következő parlament feláll, megkapják hamarosan, és remélem hamar el is fogadják majd az Európai Menekültügyi Ügynökség felállításáról szóló jogszabálytervezetet. Sajnálatosnak tartom, hogy az nem tartották meg a műveleti állomány részleges és különböző fizetéseire vonatkozó részeket. Ez Azért volt benne a javaslatban, hogy vonzóbbá tegyük az ügynökséget, és időben tudjunk megfelelő állományt toborozni. Végül, de nem utolsó sorban egy új politikai irányítási rendszer, az európai integrált határigazgatási rendszer is meg fogja kezdeni a működését. Ez kapacitás tervezésre, lesz felhasználható az Európai Határ és Parti Őrség esetében, illetve biztosítja a konzisztenciát az Európai Unió külpolitikáival. Ezzel az új rendelettel az ügynökség és a tagállamok is kezükbe kapják azokat az eszközöket, amelyekkel reagálhatnak a jövőbeli válságokra az EU külső határain. És végül ez segíteni fog abban is, hogy megtartsuk a Schengeni térség hosszú távú öm, életképességét, és fenntartsuk a szabad mozgást a e térségen belül. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen! A biztosnak a felszólalást és Gájérónak adom meg a szót. Biztos úr, kedves képviselőtársaim! Az e- európai határ és parti őrség ról szóló jogszabály új választ ad a kihívásokra. Akár tízezer emberig bevethető pool jön létre, új repülőgépek, hajók kerülnek megvásárlásra. Valóban operatívvá válhat az Európai Határ és Parti Őrség. Hatalmas pénzráfordításra lesz ehhez szükség, ezért ez csak akkor működhet, hogyha egy kép, kibővített több éves pénzügyi keretbe meg tudunk állapodni. Éppen ezért innen az ülésteremből utalok az állam és kormányfőknek, üzenek, például Ausztriának, aki az európai határvédelmet fontosnak tartja, annak késznek kell lennie arra, hogy magasabb, nagyobb európai költségvetést finanszírozzon. Mindez az európai koherens migrációs politikának csak a, csupán egy része lehet, de a menedékkeresők szolidaris felvétele hozzátartozik ehhez a rendszerhez. Köszönöm szépen! Most pedig Coelho képviselő kapszót tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Ennek az új megerősített európai határ és parti őrségnek a felállítása valóban közös külső határaink védelmét szolgálja. A történelmi lépés ez. A Schengeni ezt még a szabad mozgás elveinek megérzése mellett. Nyilván vannak olyan tagállamok, amelyeknek a határa sokkal kitettebb a kockázatoknak, mint a többieké, és mindig is azt mondtuk, hogy fontos, hogy a tagállamok ne rázhassák ki nyakukból a felelősségüket Vajon készen állnak-e arra a tagállamok, hogy a kötelezettségeiket teljesítsék? Portugália hazán például 2020-ban kész lesz -e arra, hogy 110 eh, eh, nyomozott, 110 szakembert küljön, küldjön az ez a hatósághoz. Majd meglátjuk. Ugyanakkor az ügynökség fontos szerepe lesz a visszafordítandó emberek ügyeinek kezelésében. Valójában a visszaküldésről meghozott döntéseknek kevesebb, mint egyharmada kerül csak végrehajtásra. Portugáliában még se statisztika sincs erről. Másrészt meg kell tudnunk, hogy a menedéket kérők mekkora része hagyja el azt a tagállamot, ahol menedéket kapott, és azt fogjuk látni, hogy sok tagállam egyáltalán tartotta be az szabályokat, méghozzá indokolatlanul. Úgy gondolom, hogy kiváló munkát végeztek rekordidő alatt. Minut és 30 de sekund. A következő felszólaló, Niedermüller úr. Elnök úr, mindenek előtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, roberta Metzolának a konstruktív és nyitott együttműködést ami nélkül ezt a javaslatot soha nem tudtuk volna előkészíteni. ugyancsak köszönöm avramopulosz biztos úrnak és munkatársainak a kitartó támogatást amikor two thousand and fifteen ben váratlanul és drámai módon megnőtt az európába érkező menekültek száma fontos és sürgető feladattá vált az európai határok védelmének a biztostása. ennek jegyében született meg two thousand and sixteen ban az új frontex törvényjavaslat. a mostani jelentés <clears throat> ennek a törvénynek a továbbfejlesztése. a jelenlegi javaslat az eddigieknél tágabb hatáskörrel ruházza fel az ügynökséget jelentősebb anyagi támogatást több szakembert biztost feladatai ellátásához. számomra és frakcióm számára különösen fontos volt a tárgyalások során annak biztostása hogy a frontexnek továbbra is egyik alapvető feladata marad a tengeren hánykolódó menekültek megmentése. erről a humanitárius kötelességről az ügynökség soha semmilyen körülmények között nem mondhat le. nem engedhetjük meg hogy szélsőjobboldali kormányok és miniszterek önző politikai haszonlesésből emberek életével játszanak ugyanakkor a jelenlegi javaslat a korábbinál lényegesen nagyobb hatáskört biztost az ügynökségnek a jogerősen elutastott menekültkérők hazájukba való visszaszálltásában. ez azonban csak az európai unió területén levő menekültekre vonatkozhat az ügynökségnek nincs sem politikai sem jogi lehetősége részt venni olyan akciókban amelyek a harmadik országból harmadik országba szálltják vissza az elutastott menekülteket morális szempontból is fontos lépésnek tartom hogy a jelentés erős mértékben megerősti az ügynökség elkötelezettségét a menekültek emberi jogai az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett. végül rendkvül sajnálatosnak tartom hogy miközben jogos erőfesztéseket tettünk az európai határok védelme érdekében a tanács képtelen volt egyezségre jutni a közös európai menekültügyi rendszer ügyében politikai szűklátókörűség és egoizmus akadályozta meg a dublini rendszer reformját vagy éppen a menekültügyi ügynökség two thousand and seventeen nyara óta meglévő előzetes megállapodásának az elfogadását. bármennyire is fontos a határok védelme ez önmagában nem elég szükség van egy tágabb körű a tagállamok szolidaritására épülő a menekültek társadalmi integrációját is figyelembe vevő új rendeletre és ez már a következő parlament feladata lesz. köszönöm szépen elnök úr! szívesen. Mulțumim. Domnul Vistisen, un minut. Köszönöm, Vistisen úr, egy percben. Az a téma, amelyről ma eszmét cserélünk, hitbeli kérdéseket is felvet. Hiszem, a külső határokat meg kell védeni megfelelő védelmet kell biztosítani külső határok számára, és ezért, ezen oknál fogva, itt az ideje annak 18 évvel a Schengeni rendszer felállítása után egy határ ügynökség bevezetésének. Ugyanakkor a trialóguson kialakult kompromisszumot nem tudjuk támogatni, mert úgy gondoljuk, hogy túl keveset ért el és túl későn. Olyan sok biztosíték szerepel ebben a javaslatban, amely nem fog valós, valósága válni, hogy ezt nem tudjuk támogatni. Voltak éppen attól félünk, hogy egy olyan megoldást fogadunk el, amely senkinek nem lesz kedvére való. Köszönöm szépen, Grízbe köszön két percben. Tisztelt elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! 2018. szeptemberében Juncker biztos úr egy új Frontex reformot jelentett be. Két évvel ezelőtt jelentéstevőként üdvözöltem ezt a fontos fejleményt, ezt az első felülvizsgálatot. Ma, és, és a frakcióm ugyanezt tesszük, rekordidő alatt sikerült ezt elérni, azonban egy pár dolgot sajnálatosnak tartunk. Elégedettek lehetünk a gyorsasággal ma, amivel véglegesítettük ezt a dossziót, kiegyensúlyozott, hatékony megközelítést alkalmaztunk a határok védelmében, tiszteletben tartjuk az alapjogokat, ahogy ezt az állampolgárok tőlünk kérték. Azonban és szintén örülök annak, hogy sikerült költségvetési és kapacitás területen is előrelépéseket elérni, valamint a kompetencia hatáskörök területében, ahogy ezt már hallottuk is. Két ponttal kapcsolatban azonban szeretnék visszatérni, hogy állandó egység felállítására sikerült megállapodást találnunk, tízezer fős lesz ez, a tagállamok fognak ehhez hozzájárulni. Nagyon fontos, hogy hatékony és konkrét legyen ezen készenléti állomány, épp úgy, mint ahogy a jelenlegi állomány is hatékonyabban tudjon fellépni, ami ma nem feltétlenül igaz. Ez szükséges lenne. A felülvizsgálat jelentés, volt jelentéstevőjeként, azt is fontosnak tartom, hogy legyen egy Frontex képzési központ, mert hogyha túl akarunk a nemzeti határvédelmi jövőképen lépni, hiszen a tagállamok persze kompetensek és természetesen alapvető jog, szerepet fognak játszani, de hogyha hatékonyak akarunk lenni a Schengeni szabad mozgás biztosításában, és a legkevesebb hibát akarjuk elkövetni, akkor európainak kell lennünk, és kell, hogy legyen egy európai eszközünk. És az ügynökségnek együtt kell tudni működnie, nem, és nem csak támogatnia kell a tagállami hatóságokat. Gyakorlati szempontból hasznos lenne, és ezért fontos, hogy legyen egy európai kultúra a képzésben, ami a készenleti alakulat tagjait illeti. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Roberta Metzolának, a jelentéstevőnknek, aki a munkájával, energiájával, eltökéltségével és kiváló együttműködésével lehetővé tette, hogy haladjunk, gyorsan haladjunk, és néhány órán belül frakciómmal előtt ezt a támogatást szavazatunkban is meg fogjuk mutatni. Köszönöm. Köszönöm, Albia Guzmán asszony percben. Ez a lassan végéhez érő ciklus, parlamenti ciklus úgy jellemezhető, hogy Európa vezetői gyakorlatilag felhagytak az alapértékeikkel, a menekültek élete árán igyekeznek védeni Európát, olyan országokba tudoncolják őket vissza, ahol semmi esély nincs annak, hogy az emberi jogaikat betartsák. Ez kemény igazság, de így van. Európa ma így működik nem eh, biztosították a humanitárius vízumokat, nem hoztak létre mentő eh, alakulatokat a tengeren, eh, ráadásul megakadályozzák a nem kormányzati szerveknek ezt a tevékenységét is. Úgy gondolom, hogy egy napon eljön ez az idő, amikor több mint 18 ezer ember halálával kell elszámolniuk majd ezeknek a politikusoknak, hiszen ezek az emberek a tengeren életüket kockáztatták, és napi tíz ember vesztette az életét ebben a eh, méltatlan folyamatban. Eh, embertelen gyakorlatokat látunk megvalósulni. Az európai eh, határvédelmi szervezet 10 millió eurós költségvetésével deportálni akar, El itt a, a menekültek, a migránsok érkezését. Ez az Európai Bizottság felfedezett szervezete annak érdekében, hogy senki ne léphessen be Európába. Ez a szélső oldal álma, amelyet megvalósítanak a konzervatívok, liberálisok. Keller. Domi. Elnök, köszönöm, Keller asszony. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek azért a kiváló munkáért, amelyet eh, az együttműködésünk során tanulsított. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek nagyon konstruktív eh, hozzáállása volt, különösen a kutatás, különösen a tengeren vergődők felkeresése és megmentése terén emberi Eh, ember, humanitárius válságot látunk a földközi tengeren, és örülök, hogy az Európai Parlament támogatta ennek a megoldását. A tagállamok azonban egészen máshogy látták ezt eh, megakadályozták jelentéstevő erőfeszítéseit, eh, így nem sikerült megéresíteni a szövegben ebben a jog, ennek a jogalkotási szövegben a tengeren vergődők felkeresésére, megmentésre vonatkozó részeket, pedig összesen itt eh, Szicíliának eh, a partjaitól 30 eh, tengeri mérföldre eső sávokról beszélünk, az emberek tömegesen fulladnak bele a földkerületekbe, miközben mi csak tétlenül nézzük a halálukat. Ismeri a Frontex ezeket a helyzeteket, azonban senki nem érkezik, hogy megmentsek az embereket. Az, az, az, a Sofia hadműveleti már, a Sofia műveleti már nem működik, a hajóikat elkabozták, a Frontex a földközi tenger csak repülőgépről vizsgálja, és igazándiból a líbiai partvédő erőknek adja át eh, a menekültek a tengeren sodródók megmentését. A líbiai eh, azonban a saját polgárháborújukkal vannak elfoglalva, eh, senki nem veszi fel a telefon, senki nem ment meg senkit. Gyakorlatilag az Európai Unió egy nem létező líbiai mentési központba utasítja ezeket a menekülteket. Tehát olyan Európai Uniós szinten megszervezett, hiszen a tagállamok nem akarják, nem akarnak lépni. Szervezetre van szükségünk, amelyben polgárok, civilek dolgoznak, és nem szabad, hogy ezekkel az emberekkel együtt Európa alapértékei és a tengerbe fulladjanak. Elnök Keller asszony elfogad egy kékkártyás kérdés kollégántól? Kitől kérdezi a felszólaló? Nem, sajnálom, hogy az elnök megpróbáltam. Rendben, mondja az elnök. James asszony egy percben. Mike, Mike. The European... Az Unió. To deal with a migrant... Az Európai Unió inkoherens módon próbálja közelíteni ezt az ügyet. 11 milliárd eurót szán felelőtlen erre. Franz Timmermans múlt héten azt mondta, hogy Európa már nem tapasztalja azt a migrációs válságot, amelyet 2015-ben, 16-ban látott. Nem tudhatta, hogy egy héttel később a líbiai miniszterelnök bejelenti, hogy 800 ezer migráns legalább uh, fog érkezni az Európai Uniós, az Európai kontinensre. Hát akkor nézzük mi is. Van, van 10 milliárd uh, eurónk, van 10 ezer uh, határőrünk, az embercsempészek nem álltak le, én mind a britek, mind a, a, a spanyolok szenvednek a saját migrációs problémáikkal. Továbbra is Merkel asszony és társai reklámozzák a nyitott Európa elvét, ez csak rontani fogja a helyzetet. Elnök, köszönöm Scotta asszony két percben, úr.